Adom a szót Messerschmitt úrnak, aki a téma előadója. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm, hogy lefolytathatjuk ezt az eszmecserét. A versenypolitika roppant fontos elem a belső piacon igazából számomra olyan fontos, mint a közlekedési szabályok. Hogyha nem tudjuk, hogy mit jelent a piros lámpa, akkor káosz van. Éppen ezért nagyon örülök, hogy eh, a Dán biztos asszonyjal működtetek együtt ebben a politikában, amennyiben a versenypolitikáról van szó. Veszter asszony, nagyon nagy öröm volt számomra, hogy a különféle frakciók árnyék előadóival együttműködhettem. Nagyon örülök annak, hogy kompromisszumot sikerült elérnünk a szakbizottságban, és örülök annak, hogy holnap pozitívan szavazhatunk róla. Számos új elem van, amelyet eddig még nem láttunk az európai versenypolitikában és még az Európai Parlament kezdeményezéseiben sem. Ezt most szeretném kiemelni. Itt arról van szó, hogy az Európai Parlamentnek vállalni kell a kihívást a szociális dömpinggel szemben. Nagyon komolyan vesszük a szociális dömpinget. Különféle szakbizottságokban beszélünk erről, a különféle testületekben, hiszen ez egy olyan dolog, amely nagy jelentőséget kapott, teljesen mindegy, hogy most mely politikáról beszélünk. A versenypolitikában természetes faktornak tartják ezt. De most nézzük meg például a légiközlekedést. A légiközlekedésben azt látjuk, hogy az összes Európai Uniós tagállam nagy kihívásokkal szembesül. És pedig ez azt jelenti, hogy a munkavállalók tarthatatlan körülmények között dolgoznak. Éppen ezért kell egy olyan megfogalmazást találni, amelyet minden frakció el tud fogadni. Egy további elem amiről eddig még nem hallottunk, hiszen nem is létezett, az a LuxLeaks. És ez azt jelenti, hogy bizonyos tagállamok hogyan alkalmazták az adópolitikát azzal, hogy odavonzák a vállalatokat, hogy adókedvezményekkel ott maradjanak. Előadóként számomra ez egy nagyon fontos téma. Azonban egy olyan dolog is, amelyel foglalkoznunk kell a versenypolitikában. És mindenképpen foglalkoznunk kell ezzel a témával. De egy olyan dolog is létezik, amely esetleg megosztat minket holnap. Ez a közös adópolitika. Tehát legyen egy közös adópolitika, vagy inkább vizsgáljuk meg a tagállamok támogatási politikáját. Az állami támogatásokat mindig szorosan ellenőrizni kell, hiszen versenytorzításhoz vezethetnek. Ez pedig a választási kampányoknak is eleme lehet. Most egy másik téma például a strukturális alapok. Tehát, hogyha a tagállamokban a strukturális alapokat használják fel, hogy mondjuk jobb lenne a foglalkoztatás, akkor ez helyes. De ha arra használják fel a strukturális alapokat, hogy máshova helyezik a munkahelyeket, akkor ez helytelen. Tudom, hogy sokkal proaktívabban kell fellépnünk a versenypolitikában, és ezt pontosítanunk is kell. Tehát itt a harmadik energia ágazati liberalizációs irelv. Sokat beszélnek az új energiapolitika előnyeiről, de amennyiben nincsen digitális belső piac, akkor szerintem nincs sok értelme erről beszélni, ennek a előnyeiről. Most pedig szeretném megköszönni mindenkinek, aki hozzájárult a jelentéshez, és ha már megemlítettem a digitális szót, akkor folytatom. Egy digitális szereplő sem olyan fontos, mint a Google pillanatnyilag. És szeretném megköszönni a kollégáimnak, hogy pont a Google kérdésével foglalkoztak. És jó, hogy kompromisszumot találhattunk ezen a téren. Szeretném hangsúlyozni, hogy itt nem a Google ül a vádlottak partján. Hiszen ami aggaszt minket, az főleg az, hogy már négy éve zajlanak a tárgyalások, és a bizottságnak még mindig nem sikerült a partnerekkel megoldani ezt a kérdést. Aki a vádlottak padján ül, az most a bizottság. Tehát a bizottságnak kell megpróbálnia, hogy megfelelő határidőn belül ezt a dolgot végre tető alá hozza, és remélhetőleg holnap ennek tanulni lehetünk. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most pedig megadom a szót az Európai Bizottságnak. Vestager biztos asszony következik. Köszönöm szépen. Mindenek előtt köszönöm szépen természetesen az előadónak a munkát, az árnyék előadóknak is, és Kalasz asszonynak az IMCO szakbizottság nevében véleményt készítettek. Azt hiszem, hogy ez egy igen alapos munka. Az értékekkel foglalkozik, egy, egy biztos alapokra építkezik a gazdasági politikákban, és néhány igen fontos szektort emel ki, amelyekről vitát folytatunk az elmúlt időszakban, az elmúlt években. Ami a versenypolitika platformját illeti, itt fontos, hogy hangsúlyozza, hogy a verseny az a demokráciánk része, hogy a tőke koncentrációját biztosítsa, hogy biztosítsuk azt, akik tehetségesek és kezdeményezőek tényleg lépni tudjanak egy nyitott piac keretei között nagyon fontos hangsúlyozni, ahogyan a jelentés ezt megteszi, hogy válság idején a versenyszabályokat nem szabad enyhíteni, éppen ellenkezőleg nyitva kell tartani a piacainkat, hogy mindenkinek tisztességes esélyt kínáljunk és ahogyan hangsúlyozta az előadó az imént, a versenypolitika egy nagyon fontos eszköze annak, hogy egy sor célunkat elérjük. Itt az energia unió, az egységes piacok és a tőkepiacok. Sok tudást szereztünk, amit meg tudunk osztani, és örülök ezért a mai vitának, és az ígéretemnek is eleget teszek, amit hallhattak a meghallgatáson, hogy meg eljövök az Európai Parlamentbe, amikor haladunk a munkával, is részt veszek a vitában. Három fő prioritást szeretnék most kiemelni. Mindenek előtt az Energia Unió. A célok szerintem elég egyszerűek, a függetlenség, a biztonság, az olcsó ellátás és a biztonságos ellátás és fenntartható ellátás. Azt gondolom, hogy ehhez szükség van a megfelelő jogra. Ez a alapos platform arra, hogy egy energiauniót kialakítsunk. A versenypolitika szerepe többek között éppen az, hogy az energiacégekre figyeljünk egy kicsit, hogy biztosítsuk az egységes piac előnyeit, hogy biztosítsuk, hogy ne lopják ki magukat a versenyből a cégek. A digitális egységes piacot is meg kell említeni. Itt is világos, hogy szükség van egy egységes piacra, mert pillanatnyilag nagyon nemzetiek a piacaink, és ez a kisvállalkozások és a fogyasztók kárára megy. Biztosítani kell, hogy tisztességes verseny alakuljon ki egész Európában, és hogy az előnyök elérjék a polgárokat. A verseny segít a kisvállalkozásoknak, hogy kihívást indítsanak a nagyobb résztvevők számára. Utoljára, de nem utolsó sorban az átláthatóság és az tisztességes adóztatása. Itt nem csak arról, nem szabad az adót arra használni, hogy kiskaput nyissunk velük. Itt transzparenciára van szükség, hogy biztosítsuk, hogy ne éljenek vissza az adópolitikával a tisztességtelen verseny érdekében. Nagy örömmel várom a mai vitát, és azt gondolom, hogy ez fontos része a parlament és az Európai Bizottság közötti munkamegosztásnak. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Köszönöm a biztos asszonynak. Ezzel az árnyék előadók következnek. Konkrétan az IMKO nevében Kalesz asszony. Köszönöm, elnök úr, és köszönöm, biztos asszony. Nagyon köszönöm, hogy aláhúzta azokat az értékeket, amelyeken a versenyképességi szakpolitika alapul szabadság és azonos játéktér mindenkinek a számára, azonos szabályok mindenkinek a számára. Az IMCO vélemény készítőjeként nagy örömre szolgál, hogy a én véleményemből kivett fontos elemek szerepelnek a jelentésben. A közbeszerzés, KKV-k hozzáférése, digitális, egységes digitális piac, továbbá a semlegesség a hálózatos, hálózatokkal kapcsolatos kérdésekben. Ugyanakkor liberálisként kicsit csalódott vagyok, hogy ez a jelentés inkább a további szabályozásra koncentrál, az internetes gazdaság szempontjából, pedig az egyik a kevés szektoroknak, amelyek még mindig a válság ellenére is fejlődnek. Több millió fogyasztóról van itt szó, de nem csak több millió fogyasztóról, hanem több millió cégtulajdonosról is szó van, és bizalomra van szükségük ahhoz, hogy valamilyen üzleti tevékenységet beindítsanak. Az EU versenyképességi politika hozzá kell, hogy járuljon ahhoz, hogy megfelelő legyen a környezet az innovatív vállalkozások számára. Mire is van szükségünk? Egy erős európai versenyképességi hatóság, amely proaktív módon lép föl, az új eh, kihívásokkal szemben és a gyorsan változó piacon, vagy akár a digitális gazdaság területén. Viszont mire nincs szükségünk? Nincs szükségünk több szabályozásra, hiszen ez csak kárt okoz az innovatívabb vállalkozások számára. Remélem, hogy a liberális eh, versenyképességi biztos osztja a véleményünket, és továbbá majd a képviselők is osztani fogják. Köszönöm. Köszönöm szépen, Kalasz asszony. A frakciók nevében Werner Langen úr az első hozzászóló, két percben a néppárt nevében. Biztos asszony, elnök asszony, előadó úr, 2013-mal foglalkozunk, ez Almúnia időszaka volt még, és Vesztája asszony, hát ön első alkalommal vesz részt a vitában, és találkozik a vitával. Nagyon fontos elmondani, hogy az Európai Unió egy olyan gazdaságpolitika mellett tette le a garast a szerződéseiben, amely a nyílt piacgazdaság, a nyílt verseny, a szabad verseny alapján nyugszik. Ezt újra és újra el kell mondanunk, és az Európai Bizottságnak vannak jogosultságai, a karteltilalom, a fúziótilalom, a tiltott egyeztetések, a tiltott ö, állami támogatások esetében, hogy az Európai Unió négy szabadságjogát, tehát az, a személyek, a tőke, az áru szabad mozgásáról van szó. Ami itt hiányzik, az az, hogy demokratikus legitimációra is szükség van az iránymutatások, a rendeletek és egyéb jogi szabályozások esetén. Nos, ez nem az együttdöntés keretében alakult mindeddig. És itt látjuk, hogy ezekben a kérdésekben az Európai Bizottság hat, sok hatalmat gyűjtött be magához, például a microsoft szemben egy milliárdos büntetést vetett ki, és ezt demokratikusan kell legitimálni. Ez az egyik fontos követelés, amit mi támasztunk. Úgy gondolom, hogy az Európai Bizottság az elmúlt években visszafogott volt Almónia úr vezetése alatt itt a telekommunikációs ágazatban piaci részesedéseket határoztak meg, de a Google esetében sok éven keresztül nem léptek. A tisztességtelen adóversenyt is megemlítették. Ez is egy nehézkes dolog. Aztán a nemzeti hatóságok mennyiben rendelkeznek hatáskörrel, amikor vissza kell kérni az állami támogatásokat. Nürburgring az egyik címszó, amit itt említhetnék. Ott az érintett

Köszönöm szépen, Szanyi úr. A következő az ECR nevében Marek József Grubarczyk. Köszönöm, elnök asszony. Először is szeretnék gratulálni Messerschmitt úrnak a jelentéshez. Nagyon jó minőségű jelentés van előttünk. A verseny, a versenyképesség lényeges elemei az európai növekedésnek az árakhoz is kapcsolódik mindez, például az energiaárakhoz és a növekedés lehetőségeihez ilyen aspektusból. Itt egy valós probléma él Európában, hiszen az európai energiárak kétszer olyan magasak, mint az Egyesült Államokban az energiárak. 2,5% vagy emlékedett a gázár az amerikai árakhoz képest de ugyanakkor Lengyelországban ötször akkora a gáz ára, mint az Egyesült Államokban. Emiatt csak még súlyosabbá válik a gazdasági válság Európában. Nem lehetünk optimisták ilyen helyzetben. A klímapolitika, az új ideológia, ez mind a verseny és a versenyképesség hátrányára van Köszönöm szépen, most pedig az ALDE nevében. Balcelz úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Kedves biztos asszony, kedves kollégák, az verseny az egyik olyan terület, ahol a bizottságnak tényleg van lehetősége, hogy harcolni lehessen a oligopolista fölépések ellen. Üdvözlöm Messerschmidt kolléga munkáját, hiszen nagyon jó elképzeléseket írt le a jelentésben, egyeztetett az összes árnyék előadóval, és így alakult ki ez a végső jó jelentés. Az ECON szakbizottságban 51-en szavazták meg a jelentést, és csak ketten szavaztak ellene. Ezért remélem, hogy ez a jó arány holnap is hasonló lesz, nagy többségben támogatni tudjuk ezt a jelentést. Ezzel a parlament erős üzenetet ad újra a bizottság számára. Kedves biztos hogyha el akarjuk kerülni az újabb szabályozást, a tröszteleni eszköz gyorsabban kell, hogy működjön. A Google antitrust esettel kapcsolatban, a, beleértve még magát a Google-t is, úgy gondolom, hogy újra meg kell vizsgálni ezt a helyzetet. Ennek ellenére nincs végtelen időnk, és remélem, hogy a bizottsági döntést hat, hamarosan közé teszik. A Google esetben sokan elfelejtik, és így a panaszosok közül is sokan, hogy sok Egyesült Államok beli cégről van szó valójában. Néhánynak nem okoz gondot, hogy publikusan támadják a Google, de mások pedig ezt nem teszik meg nyíltan, hiszen akkor esetleg hátrány szenvednének a Google részéről. A, nagyon sok ilyen áldozatot látunk hasonló esetekben, és látjuk, hogy például a Google internetes keresésből néhány cég napokig egyszerűen kiszorul. Szeretném hangsúlyozni újra, hogy itt nem egy európai-amerikai cég közötti harcról van szó. Se a Google, se más amerikai cég ellen nem akarunk fölépni, egyszerűen a monopólium ellen akarunk fölépni. Néhány európai országban 90%-os piaci részesedése van a Google-nak, és gyakorlatilag a KKV fogyasztók számára az egyetlen lehetőség az, hogy Google-on keresztül keressenek. Ez nem nem mindig a legjobb megoldás, és nem mindig a legjobbat kínálja a Google. Végül meg vagyok győződve arról, hogy a Google csak egy szankció fenyegethetsége, vagy pedig egy új szigorú szabályozás fenyegethetsége alatt fog lépni. Ezért kérdezném, hogy hogyan kívánnak előrelépni ebben az esetben. A digitális a teljesítését, ha szándékozni kívánják megtenni, akkor meg kell oldani a Google esetet. Köszönöm, egy kék kártyával jelentkeztek. Elfogadja a kék kártyás kérdést? Igen. Franculika úr, 30 másodpercben kérem. Még Kérem a mikrofont bekapcsolni. Úgy tűnik most már működik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretnék feltenni egy kérdést a kollégának. érte azzal, hogy a jelentés magában foglal, foglalja a magát. Google elleni támadást, a magán támadásokat. A kérdésem az, hogy egyetérte azzal, hogy belekerüljön ebbe a jelentésbe. Ugye beszélnek a Google elleni magán jellegű támadások. Ez nem adó kérdés. Én nem adó ügyekben kérek. Én csak egyelő esélyeket kérek az európai piacon. Amerikában vannak más cégek, mint a Yahoo, amely a Google-vel szembe tud szállni. Ilyen Európában nincs, és számos európai cég szenvedett és szenved a Google rossz gyakorlataitól, és ha nem teszünk semmit, akkor a Google lesz az egyetlen vállalat, amely ezen a területen működik a piacon. Tehát ez nem adó kérdése ha jól értettem, amit feltett. Itt az egyenlő esélyekről van szó, és ez nem áll rendelkezésre Európában. Más kérdés, Microsoft ellen voltak pénzbüntetések 2004, 2007, 2009-ben az Európai Bizottság megbüntette a Microsoftot. Az elmúlt négy évben a Google-val szemben miért nem alkalmaztak pénzbírságokat? Jó, rendben. A következő hozzászóló másfél percben López Permeko asszony, GUE NGL. Köszönöm szépen, elnök asszony. A pozitív aspektusokat nagyra becsüljük ebben a jelentésben. Ez egy fontos jelentés, fontos megjegyzések vannak benne, bírálatok, hiszen így tudjuk újraorientálni a versenypolitikát, ahol visszaélnek a joggal, a kicsik ellen, a szociális dömpingről is beszélnek a közlekedés területén, ezt is elítélik. De vannak olyan fenntartásaink, amelyek nem merülnek fel a jelentésben. Például fontos a magas szintű foglalkoztatottság, mint cél, ezt tartalmazza a szerződés is egyébként. Ezen túl kéne lépnie a jelentésnek azt kéne tartalmazni, hogy a versenypolitika nem vezet oda, hogy a közszolgáltatásokat leépítjük, vagy hogy szociális forrásokat kivonunk a legszegényebb régiókból, mert a bizottság ahhoz járulna hozzá ezzel, hogy munkahelyeket teszünk tönkre és a vállalatok ereje egyre nagyobb lesz, egyre nagyobb hatalomra tesznek szert. Ezt látjuk Spanyolországban is, Spanyolország az egyik áldozat, de összességében Európa is áldozat. És azt szeretnénk, hogy mindenek előtt az európaiak ismerjék fel, hogy, vagy lássák be, hogy a közfoglalkoztatás is fontos terület, és a következő lépés a választott bíráskodás. Ugye egyértelmű az álláspontunk a versenypolitikában, a kis és középvállalatokat kell védeni, és ne tegyük lehetővé, hogy ezeket a nagy cégek kizsákmanják. Michel Raymond a zöldek nevében. Két, kettő perc. 30 másodperc, köszönöm szépen. Elnök asszony, biztos hogy örülök, hogy meghallgat bennünket. Most először szeretnék köszönetet mondani Messerschmitt úrnak a fair munkáért, a többék, többi árnyék előadónak is köszönöm. Hatalmas különbségek voltak a megközelítésben, ennek ellenére jó tárgyalás alakult ki, egész jó eredménye. Három pontot szeretnék kiragadni amelyek a jövő szempontjából még fontosabbak talán, mint az elmúlt időszakban, ha már 2013-ról beszélünk. Az első pont az az, hogy az agresszív adóversenyt vizsgáljuk meg. Fura egy fordulat ez, hogy azon a napon vitatjuk ezt meg, amikor a LuxLeaks bizottság 21 órakor elkezd dolgozni, és első ülésére is sor kerül egy ilyen speciális bizottság, a vizsgáló bizottság gót akartunk eredetileg, a ház egy negyede írta alá a kérelmet, hogy tényleg, ha kilenckor kezdenek dolgozni, ez tényleg az a, azt a célt szolgálja, azt a szándékot, amit mi akartunk, hogy itt tisztességesen kivizsgáljuk egy ilyen adóelkerülést. Nem hiszem, hogy ez lett volna a cél. A hálózati semlegességgel kapcsolatban azt mondja a jelentés, hogy fontos, hogy ne legyen diszkrimináció a hálózatban. Ez fontos a startupok számára, hogyha itt a Google kapcsán ez már szóba került, hogyha egy hálózatot építünk ki, és sok pénzért lehet előnyöket szerezni a hálózatban, ez bizony nagy jelentőséggel bír, és nagy terhet jelent a kisebb vállalkozások számára. Az ön kollégája Öttinger biztos úr talibánnak nevezi a hálózati semlegesség harcosait. Talán ez egy kicsit előrevetíti, hogy a következő években nem a hálózati semlegesség mellett teszi le a garast az Európai Bizottság. Kérem, hogy erre is reagáljon, ha egy mód van rá. A harmadik téma az energia. Mi azt mondjuk, hogy a megújuló energiákat kell támogatni, hogy a fenntarthatóságot is jobban figyelembe vegyük. Hogy lehet ezt összhangba hozni azzal, hogy egy atomerőművet támogatunk, amely messze túlmutat azon, amit a megújuló források kaphatnak támogatásként, és Almúnia úr lehetővé tette ezt, aki az ön elődje. Itt a parlament előtt az utolsó fellépésében mondott dolgokat, amik nem bizonyultak igaznak, és itt még lépnünk kell szerintem, és remélem, hogy politikailag ön is ilyen irányba halad majd. Köszönöm szépen a következő hozzászóló Steven Wolf az EFDD nevében. 2 perc, 30 másodperc. Köszönöm. Európa haldoklik. Az európaiak küzdenek. Ezen a gyönyörű kontinensen olyan családok élnek, akiknek nincs pénzük élelmiszert venni, nincs munkájuk, a gyermekeik elmennek óriási nyomás van rajtuk. A verseny nagyon fontos része a kis és középvállalatok életének, akik megpróbálnak munkát találni, akik megpróbálnak elég pénzt keresni, hogy kifizethessék a számláikat, és hogy megetessék a családjaikat. Tehát mindig üdvözlöm, hogyha olyan jelentést látok, mint Messerschmitt úr jelentés, amely nem törődik az ilyen dolgokkal. Ebben az intézményben, ebben a plenáris teremben. Igazából az ilyen jelentések képtelenek elérni azokat a célokat, amelyeket az emberek szeretnének. Hiszen végezetül ez az ülésterem és az itt dolgozók olyan szabályokat hoznak, amelyek igazából csak a nagy-nagy vállalatoknak használnak. Hiszen ők bejutnak a bizottság, bejutnak a parlament irodáiba. Itt is, és Brüsszelben is látom, látom a sok lobbistát. Bejutnak a képviselőkhöz, elmesélik nekik, hogy milyen ötleteik vannak, és hogy milyen szabályokat hozzanak itt az Európai Parlamentben, hogy megnehezítsék a kis és középvállalatok dolgát. Kooperativizmus van, nem kapitalizmus. Hiszen eh, akik már milliókat keresnek, egyre többet keresnek. Ők, ők határozzák el, hogy milyen törvények szülessenek. Ez nagyon veszélyes hely, ahol a versenyt megakadályozzák. És egy olyan jelentés sincs, amely elérné a célját. A cél pedig az, hogy a szenvedő európaiaknak segítsünk. Thank you, Mr. Wolf. a... Köszönöm, Wolf úr. Jakovcsics úr egy kék kártyát kínál önnek, elfogadja? 30 másodperce van. Igazából azt szeretném, hogyha felszólal és egyetértek, hiszen nagyon sokan küzdködnek, ez így van. De nem rakja maga se a kezét a zsebébe, hogy megnézze, hogy ott mi van. De úgy döntött, hogy itt ezt elmondja, hogy Tud konkrét ilyen eseteket? Igen, vannak lobbisták. Tud konkrét eseteket, hogy ki milyen szabályért lobbizik, de engem nem érdekel a lobbisták. Én saját magam lelkiismerete alapján döntök. 30 másodperc. Ó, ez nagyon jó, hogy ön szabadon dönt. Örülök annak is, hogy én is szabadon döntök, de amit látok itt, az az, hogy a nagy pártok, mint a szocialisták és a néppárt blokkban szavaz. Néha együtt, néha külön, de blokkban. A párt elit meghozza a döntést, és a párt elitet pedig az együttműködő haverok befolyásolják, a lobbisták. Igen, szabadság legyen, de az az önpártjában nem található meg. A következő felszólaló Barbara Kappel, független másfél perc. Köszönöm, elnök asszony. Biztos úr, előadó úr, a versenyképesség bizonyára nagyon fontos a gazdasági növekedés a munkahelyteremtés számára. Az egyik legnagyobb kihívás. Európa és a parlament számára, hiszen Európa helyzet pillanatnyilag nem túl jó, és Európa pedig egyre inkább veszít a globális versenyben. De Európában még egyszer annyi a munkanélküliség, mint az Egyesült Államokban. Az elmúlt öt évben Európában 6 millió munkahely szűnt meg. Az Egyesült Államokban és Japánban csak egy, egy millió. Már hallottuk, hogy az áram ára még egyszer annyi, a gázára négyszer annyi, mint az Egyesült Államokban, Indiában vagy Oroszországban. Az Egyesült Államokban az adóteher az európainak a fele. És Európában 30%-kal magasabb az adószint, mint Japánban. És azt is szeretném elmondani, hogy évente 100 milliárd dollár hiányzik Európában a kutatás és fejlesztés céljára. Európában alig van közvetlen befektetés, Európában nagyon nehéz hozzáférni a pénzeszközökhöz. Az előadó néhány nagyon jó pontot kidolgozott a jelentésében, például stratégiai prioritásokat is megnevezett a világos versenyszabályok figyelembe veszik a szubszidiaritást, figyelembe veszik a kartellek, monopóliumok elleni harcot, a nemzeti bíróságok döntését és a piacokkal való visszaélés elítélését. Csak is így lehet megfelelő versenypolitikát folytatni. Olyan versenypolitikát szeretnénk, amely előnyökkel jár a fogyasztók számára. A következő felszólaló Esther de Lange két percre. Köszönöm szépen. Eh, elnök asszony, biztos asszonynak is köszönöm, hogy eljött. Világos, a verseny nem önmagáról szólt szól, de a fogyasztóvédelemre van szükség, és az egyenlő esélyeket kínáló gazdaságra van szükség. Itt az Európai Bizottság, örülök, hogy foglalkozik ezzel a témával, főleg ilyen nehéz időszakban, mert a tagállamok mégiscsak hajlamosak arra, hogy állami támogatásokat nyújtsanak, hogy némi akadályt építsenek ki. Hogyha itt meghallgatom, hogy Wolf mit mondott, örülök, hogy az Európai Bizottság itt van, és működik, ugyanis a kérdés az, hogy kik szenvednek leginkább, hogyha nincsen egységes piacunk, a kis és középvállalatok, és világos az is, hogy a digitális egységes piacra szükség van, versenyt kell biztosítani, és a tagállamok bizony gyakran a nagy vállalatok pénzügyi érdekeit fontosabbnak tartják, mint a hálózati semlegességet. Ez egy fontos pont. Fontos még az megosztás kérdése, hogy itt az Uber taxikról van szó, az egyik városban szabad, a másikban nem. Én ugyan nem tudom, hogy milyen szürke zónában működünk, hogyha felhasználjuk ezt a szolgáltatást. Tehát itt kritikusnak kell lenni a bizottságnak, de gyorsan is kell döntenie, következtetéseket kell levonnia. Ha rossz a helyzet, azt ki kell javítani, ez egészséges versenyre szükség van, de a piacnak a társadalmat kell szolgálnia. Remélem, hogy a bizottság ezen dolgozik. Köszönöm szépen. Annelise Dotz, 1 perc 30 másodpercben. Köszönöm, és köszönhet a biztosnak, hogy eljött ma este. Gyakran mondjuk, hogy a verseny lényege, hogy ugyanolyan módon és egyenjogulag léphessenek föl. Származási ország és mérettől függetlenül a cégek, a vállalkozások a piacon. Viszont ez nem működik, hiszen sokszor cégek el tudják kerülni a, például az adófizetést. A LuxLeaks botrány is azt mutatja, hogy van olyan cég, aki szinte egyáltalán nem fizet adót. Képesek voltak művi eszközökkel költségeket felmutatni. A versenyit azt mondanám, mint egy 100 méteres versenyfutás, és az egyik versenyző mankóval megy, a másik pedig versenyautóval. Nagyon örülök annak is, hogy a jelentés elismeri, hogy a liberalizáció és a versenyképesség nem mindig párhuzamosan halad. A kormányoknak olyan infrastruktúrát kell kialakítania, amely szükséges a növekedéshez. Legyen ez oktatás, legyen ez a lakosság ellátása bármilyen szolgáltatások területén. Mindenek, e, minden esetre annak nincs értelme, hogyha egyenlő esélyek vannak, hogyha a kiindulás eltér a cégek számára. Az egyik legnagyobb kihívás a klímaváltozás a kormányok zöld energia projekteket kell, hogy támogassanak. Ezzel ellen nem kell harcolni, hiszen nagyon fontos, hogy ez az egyenlő esély, ez valóban megvalósuljon, és ne higuljon föl. Kékártyás kérdést elfogad Atkinson úrta? 30 másodperc. Put the microphone on, please junckert miért támogatja, hiszen ez egy kohéziós program, az adó stb. ellen ő egységesíteni kívánna a dolgokat. Plusz a TTIP megállapodásra is beszélünk, a sajtószabadságról, ilyesmiről. Támogatja azt, hogy a Guardian, amely ö, elnézést, mondja az beszélő, <laughs> megfázott. Tehát a Guardiannek offshore kapcsolatai vannak. Támogatná a guardian hogy így módon, és maga szerint ez a, szabad, a sajtószabadságot erősíti meg, vagy pedig ez elkerülése a szabályok teljesítésének. Köszönöm, Janice, nagyon jó, hogy délkeletről más is itt ül a teremben. Először is lehet, hogy félreértés van. Ezt a jelentést a parlament készíti, nem a bizottság. Úgyhogy ez a parlament hangja azt mondja, hogy mit gondolunk a versenyről. Én meg szoktam látogatni a KKV-kat a választókörzetemben, nagyon-nagyon rendszeresen, gondolom te is megteszed, és sokszor aggályos számukra a multinacionális cégek föllépése, hiszen a profitot áthelyezik. A offshore cégekbe, elkerülik az adófizetést így. Köszönöm. Köszönöm szépen. Morten Helvig Petersen két percben. Thank you, Chair. I'll switch to... Köszönöm, anyanyelvemen folytatom. Köszönöm. Mindenképpen gratulálni szeretnék a jó eredményhez, a jó jelentés. Ez a versenypolitika az egyik központi kérdése, döntő jelentősége az EU együttműködésben, és fontos az új bizottság számára is, és Margarete Vestager, aki keményen harcol ezért. A versenypolitika egy olyan terület, ahol az EU együttműködés tényleg pozitív eredménnyel járt, és számos vívmányt hozott az Európai Uniónak. Az is jó, hogy az előadó egyértelművé teszi a jelentésében, hogy a bizottságnak több hatáskört kéne adni a tagállamokkal szemben, és az is jó, hogy hangsúlyozzák, hogy a bizottságnak, vagy hangsúlyozza a bizottságnak eszközöket kell adni arra, hogy ezt a rendkívül fontos feladatot tényleg el tudja látni. Külön örülök annak, hogy az hogy az előadó a parlament szerepét is kiemeli, hogy a parlamentnek még több hatáskört kéne adni. 104-es pont alatt az szerepel, hogy ezt a demokratikus deficitet nem szabad elfogadnunk. És hogyha az előadó azt mondja, hogy az Európai Bizottságnak több hatáskört kéne adni a tagállamokkal szemben, hogy több forrást kell adni nekik, és hogy a parlamentnek is több hatáskör kell, ezzel teljesen egyetértek, ezt azt jelenti, hogy több EU-t akarunk itt, és nem kevesebbet. Természetesen ez egy változás az előadó hozzáállásában és az európai együttműködés ügyében. Mindenképpen gratulálni szeretnék az előadónak a jelentéshez, és én meg fogom szavazni, remélem az egész parlament így tesz majd. Köszönöm szépen, köszönöm mondja az elnök asszony. Marco Vali egy perc, 30 másodperc. Köszönöm elnök asszony. Néhány felszólalást hallottam itt a kollégák részéről, erre reagálnék. Gyakran itt a parlamentben jó intézkedéseket hozunk, jó szabályokat is írunk, de aztán mi a probléma? hogy akinek valóban a végrehajtásban van hatalma itt az Európai Unióban, vagyis a tanács és a bizottság, amelynek aztán jó irányelveket kell írnia, gyakran nem hallgatja meg a parlamentünk elképzeléseit. Ezért a kérdésem az, hogy ez miért így van. Juncker például, a bizottság elnöke, ő az, aki a adódumping alapján sikeres volt az országában, és holnap ugye el tudnám mondani nekünk az összes módszert, hogy hogyan kell elkerülni az adófizetést. Ugyanakkor ugye egy ilyen emberrel működünk együtt. Tehát ez a lényeg. A parlament lehet, hogy jól működik, de sajnos a bizottság és a tanács amely a lobby kezébe van, ahogy Wolf kolléga is mondta, gyakran nem a polgárok érdekét szolgálják, hanem a nagy tőke érdekét szolgálják. És sajnos ebben az esetben azt látjuk, hogy a polgárok fizetik meg ennek a következményeit a munkanélküliséggel, a piaci rendszerek, a KKV-k alapján működő piacok tönkretételével, az ezért valamit kell tenni azért, hogy megoldódjon ez a helyzet, különben vissza kell, hogy térjünk a protekcionizmushoz. Köszönöm. Köszönöm szépen. A következő felszólaló Ferber úr, kettő percre. Köszönöm, önök asszony, biztos asszony, kolléganő kollégák. A verseny véleményem szerint a gazdaságunk egyik alapeleme. Éppen ezért nagyon fontos, hogy a római szerződések óta létre is hoztunk egy európai szintű versenyhatóságot, melynek feladata az, hogy a verseny az Európai Unióban tisztességes legyen. Vestager asszony az ön feladata ez most. Nagyon sok sikert kívánok önnek munkájához. Sok sikert kívánok ahhoz, hogy jó játékszabályokat írjon, és főleg ahhoz, hogy minden piaci résztvevő betartsa ezeket a játékszabályokat. Hiszen igazából a versenypolitika lényeg az, hogy mindenki betartsa a szabályokat. Például az adó jog tekintetében van egy külön bizottság, hiszen nagyon nagyok a különbségek. Örülünk, hogy a bizottság ezen a téren is számos tagállamban vizsgálódik. A digitális kor teljesen új kihívásokat jelent, és az a játékszabályokban is tükröződik. Hiszen eh, már igazából nem derül ki, hogy az értékteremtés hol történik. Nagyon nehéz betartatni néha a játékszabályokat. Éppen ezért nagyon nagy az önfelelősség, és nem csak a Google példáját említeném, hanem a digitális munkahelyek, a digitális világ egészét. Mindenképpen gondoskodnunk kell arról, hogy eh, ne gyengítsük a tisztességes versenyt Európában. Nem tudom, hogy jó-e például az, hogy cégeket gyengítünk versenyszabályok segítségével, és pedig úgy, hogy a nemzetközi versenyben már képtelenek megállni helyüket. Itt a távközlésre, a légi utalok elsősorban, de számos egyéb ilyen terület van még ebben a ciklusban mindenképpen foglalkoznunk kell. És a jelentés nagyon jól összegyűjti ezeket a problémákat. Jelentés, sok sikert kívánok is a bizottságnak is. Köszönöm. Maria Mosca Presidente, commissár... elnök asszony. Biztos asszony, a verseny, versenyképességi politika, ahogy ön is hangsúlyozta, alapvető értékek az Európai Unió működése és sikere tekintetében. Ezek mindig is lényeges eszköz képviseltek azért, hogy a javak, szolgáltatások, személyek és a tőke szabad mozgás előtti akadályokat elhárítsuk, hogy támogassuk az egységes piacot, a fogyasztóvédelmet biztosítsuk. Sajnos meg kell, hogy állapítsuk, hogy sok szektorban megmagyarázhatatlan technikai akadályok élnek még, amelyek megakadályozzák, hogy korrekt módon működjön egy dinamikus, innovatív, hatékony belső piac, ami ösztönözni tudná a gazdasági növekedést, a munkahelyteremtést. Szeretném külön hangsúlyozni, a parlament fontos szerepét itt az utóbbi években ezen a területen. És úgy gondolom, hogy a versenyképességgel kapcsolatos terveket a jövőben szoros együttműködésen az Európai Parlamenttel kell kidolgozni és végrehajtani. Hivatalosan be kell vonni az Európai Parlamentet és az együttdöntési eljárásra gondolok. Meg kell erősíteni a demokratikus legitimitást úgy gondolom, hogy a demokratikus deficit elfogadhatatlan ezen a területen. Javaslom, hogy minél előbb intézményközi megállapodással oldjuk meg ezt a helyzetet. Nem létezik a verseny, hogyha nem tudjuk biztosítani az átláthatóságot. Ezért az Európai Parlamentet mindig is tájékoztatni kell a tagállami adómegalapodásokról, amelyeket a bizottság engedélyez. Köszönöm szépen. Teodor Dimitrus Tolozsán a következő hozzászóló. Köszönöm, elnök asszony. Teljes mértékben támogatom a jelentést, amely azt kéri a bizottságtól, az Európai Bizottságtól, hogy vizsgálja meg annak a lehetőségét, hogyan lehet ellenőrizni és kézben tartani a versenyszabályok megszegését és olyan esetekben, amikor a multinacionális cégek, ugye bizonyos tagállamokban tudjuk, hogy megszegik a versenyszabályokat, az adózási szabályokat. Tudom, hogy dolgozik ezen a bizottság, és nagy érdeklődéssel várom majd a bizottság következtetéseit. Ezzel együtt most Inkább az árak különbségéről szeretnék beszélni. Ugyanolyan gyógyszer az egyes tagállamokban egész más áron kerül a forgalomba. Ez a hatalmas árkülönbség visszaélésre ad lehetőséget a gyártók, a forgalmazók számára is. az ilyen árkülönbség, ilyen jelentős árkülönbség is bizonyítja, hogy a gyógyszerpiac megosztott, fragmentált. Ezért úgy gondolom, hogy az Európai Bizottságnak meg kellene vizsgálnia ezt a helyzetet, részletesen meg kéne vizsgálnia a gyógyszerpiac helyzetét és problémáit Európában. Meg kellene, hogy határozzák, hogy esetleg milyen domináns piaci pozíciók érvényesek ezen a piacon, azért, hogy ne lehessen a jövőben ilyen visszaéléssel profithoz jutni. Köszönöm. Jeppe Kofod a következő hozzászóló. Köszönöm szépen. Biztos asszony, a tisztességes verseny tényleg az, ami fontos nekünk, hogy a legjobb terméket kapjuk a legjobb áron. Vonatkozik ez a mobil piacra és a telepiacra is. A Financial Times egy érdekes cikkben foglalkozott a témával a távértékesítés jövő évt vizsgálták, hogy itt egy nagy hullámmal lehet számolni, egy nagy növekedéssel. A bizottságnak erre fel kéne készülnie. Dániában két nagy telekom cég van, akik fuzionálni szeretnének. Biztos asszony, ön hogy gondolja, két cég milyen piaci részt hasíthat ki magának, mielőtt oligopolnak vagy monopolnak tekintenénk a helyzetüket hiszen azzal számolhatunk, hogy az árak növekednek, ha egy ilyen fúzió sorra kerül. De egyelőre e, azt tudom mondani, köszönöm Messerschmitt úrnak ezt a jó jelentést. Tulajdonképpen meg is lep ez az EU baráti hangulat, amit a jelentés tartalmaz, és hogy a parlament szerepét szeretné erősíteni az elmúlt időszakban. Nem erről ismertük az jelentés készítőjét. Egyenlőre köszönöm. Köszönöm. Gorgias Kirtsos úrra következő két percben. Köszönöm szépen. <clears throat> Azt hiszem mindenki tudja, hogy nincsen tökéletes piac. Ezért intézkedésekre van szükség, hogy a hiányosságokat korlátozzuk. A Messerschmitt féle jelentés és a biztos asszony megjegyzései helyes irányba mutatnak. Görög képviselőként azt tudom mondani, hogy az egységes piac nagyon fontos szerepet játszik a gazdasági eredmények tekintetében. De nem mindenben az Európai Unió dönt, a kormányoknak és a társadalmaknak is érdeklődniük kell. A szakértők véleménye szerint az egyik oka annak, hogy Görögország nem igazán tudott alkalmazkodni, legalábbis nem olyan gyorsan, ahogy szerettük volna. Például Írország és más országok itt sikeresebbek voltak. Ez az egységes piac struktúrájával, struktúrájával is összefügg. Görögország pedig számos áldozatot hozott, csökkentették a béreket is de hát ennek ellenére azt látjuk, hogy az infláció két és fél százalékos volt, bár miközben a munkaerőköltségek 12%-kal csökkentek, és a GDP 20%-kal. Ezért nagyon fontos, hogy a mindenkori gazdaság, nemzetgazdaság hogyan működik, hogyan tudjuk biztosítani, hogy a piac jól működjön ha helyes politikai kezdeményezéseket teszünk, akkor konkrét eredményeket tudunk elérni. Adott esetben az orosz földgáz, ami Görögországba érkezik, az egyik legdrágább Európában. Miért? Azért, miért az áramtermelő vállalatokban az alacsony ár nem jelentkezik igazán. Köszönöm szépen. Frunculica képviselő a következő. Köszönöm szépen, elnök asszony, hölgyeim és uraim! Nagyon örülök annak, hogy milyen eredményre vezettek a tárgyalások a jelentés kapcsán. Szeretném aláhúzni, hogy eh, itt a versenypolitika fontos szerepet játszik, és a tagállamok számára lehetőséget kínál, hogy a közszolgáltatósokat megfelelően szervezzék meg, és ez fontos a szocialista és a demokrata frakció számára. A módosítókban azt javasoltam, hogy megvédjük az Európai Parlament erős szerepét a versenypolitika alakításában, aminek a célja az, hogy az átláthatóságot a piacon, a stabilitást és a növekedést erősítsük. Azt gondolom, hogy ezzel a jelentéssel közelebb kerülünk fontos célok eléréséhez. <clears throat> mint például a tisztességes verseny és a szociális dömping visszaszorítása a munkaerőpiacon, és az általános um, közérdekű szolgáltatások uh, területén is lépni lehet. A trösztellenes fellépés az EU digitális piacon is nagyon fontos, uh, és uh, a bankokkal szembeni állami támogatásokat szüntessük meg, illetve a társasági adógyakorlatot az eddigi formájában, amikor támogatásra használták. És nem értek egyet a magántámadásokkal a Google-val szemben, de az általános szabályokat fontosnak tartom, amiket a jelentést tartalmaz, ezért fogadjuk el ezt a jelentést. Köszönöm szépen. David Kaza a következő hozzászóló. Két percben. Köszönöm, elnök asszony. Szeretném azzal kezdeni, hogy köszönetet mondok az előadónak az erőfeszítéseiért. Úgy gondolom, hogy egy nagyon kiegyensúlyozott jelentést készített. Tudjuk, hogy a hatékony verseny és versenyképesség a jövőben is a munkahelyteremtés, a növekedés, az innováció az EU egységes piacának a katalizátora lesz. 2013-as bizottsági jelentés arról beszél, hogy meg kell erősíteni, több teret kell biztosítani a KKV-knak. Ez is mutatja, hogy a gazdaságnak ez egy hátrányos helyzetű szegmense, még ma is. A KKV-kat erősen sújtották az európai gazdasági feltételek hogyha versenyképességeket támogatjuk, akkor talán előre tudnak lépni, és kedvezőbb helyzetbe tudnak kerülni. A közbeszerzéssel kapcsolatos szabályok, amelyeket az Európai Parlament elfogadott, támogathatják a korrekt versenyt, bár ezt csak akkor lehet elérni, hogyha a KKV-k folyamatos tájékoztatást kapnak a változásokról a bizottságnak biztosítania kell azt, hogy a kkv számára jobb lesz a hozzáférés az ilyenfajta pályázatokhoz. A bizottságnak részletes, egyértelmű iránymutatást kell kidolgoznia a versenyszféra képviselői számára és a hatóságok számára. A, hangsúlyozni kell a KKV-knak biztosított lehetőségeket, beleértve a Small Business Europe programot is, és mindenféle szerződéshez biztosítani kell számukra a hozzáférés, nem csak azokhoz a szerződésekhez, amelyeket kifejezetten KKV-k számára írnak ki. Köszönöm szépen, Danuta Jezwovjecka, kettő percre a következő felszólaló. Köszönöm szépen, elnök asszony, hölgyeim és uraim. Nem kétséges az, hogy a versenypolitika a belső piac egyik alappillére, hiszen megfelelő szabályok nélkül mindig eh, versenykorlátozások lennének, sőt, kereskedelmi háborúk is. Ez eh, nem csak az európai fogyasztók számára lenne rossz, hanem az egész európai gazdaság számára is. Éppen ezért eh, örömmel halljuk, hogy a bizottság szívügye a versenypolitika helyreállítása és a KKV-k segítése. Az adóparadicsomok eléggé markánsan jelentkeztek az elmúlt időkben. A LuxLeaks megmutatja, hogy bizonyos kormányzatok pénzügyi ösztönzőket kínálnak fel bizonyos vállalatoknak, és így lehetővé teszik az adó megkerülést. Feltűnik az, hogy olyan vállalatok élvezték ezeket az adóparadicsomokat, amelyek milliárdos nyereségeket könyvelhetnek el. Ez pedig nagyon sok európai ország számára adókiesést jelentett. Az Európai Bizottság tehát kapjon olyan eszközöket, amelyekkel megakadályozhatja a tisztességtelen versenyt. Amit igazából hiányolok a jelentésben, azok olyan megállapítások, amelyek az árakat nem differenciálják. Tehát például az orosz gáz különböző ára az európai országokban. Ez nem tisztességes, hogyha bizonyos vállalatok 308 dollárt fizetnek, más vállalatok pedig 23%-kal kevesebbet. Ennek semmi objektív alapja nincsen. Ez igazából csak a Kreml politikai akaratát tükrözi vissza. A szociális dömpinget is megemlíti a jelenség, és az energiadömping pedig nem téma. Köszönöm. Köszönöm. Másfél percre Monó úr kap szót. Kedves kollégák, hogyha ezt a szakpolitikát meg akarjuk ítélni, akkor azt kell, hogy mondjuk, hogy sikertelen volt a versenypolitikája az Európai Uniónak. Néhány monopolisztikus cég eltűnt, ugyanakkor a közszolgáltatásokat magánkézbe adtuk, privatizáljuk a profitot, és a Juncker tervel is ez fog bekövetkezni az új iránymutatásokkal az energia és a közlekedés területén is. Az európai bankszektor, ami 5 év alatt 2 milliárd eurót kapott, még mindig nem illeszkedik be a valós gazdaságba, a reálgazdaságba. Mindenféle szankció nélkül hatékonyan léphetnek fel a cégek, olyanok, mint például a Google. A KKV-k mindig is a nagy elfelejtett cégei a magánpiacnak, és a nagy csoportok, például a forgalmazók, cégek elnyomják őket. A bizottság az állami támogatással foglalkozik, de gazdasági patriotizmust nem támogathatunk úgy, hogyha ez a cégek stratégiáját támogatják. 400 milliárd eurót kellett, hogy visszafizessen a francia vasút a brüsszeli határozat miatt. A szabad verseny a piacon valójában nem működik, a valóság az, hogy ugyanazt a profitot valaki az emberek általános érdekének a kárára szerezte meg. Now we come to the catch the eye. Uh... Most áttérünk a catch the eye-ra. Frakciónként egy felszólaló kap szót, és olyanok nem kapnak szót, akik ma este már szót kaptak. Az uh, első Romána Tomcs Képviselőasszony egy percre. Köszönöm szépen a szót. Elnök asszony, kedves kollégák! Tudjuk, hogy a versenypolitika nagyon fontos szerepet játszik az európai tagállamok gazdaságaiban. Főleg akkor, amikor olyan sok kihívással szembesülünk, mint például kereskedelmi megállapodások más országokkal. A leglényegesebbre szeretném most figyelmüket felhívni az USA és az európai közötti kereskedelmi tárgyalásokra. A versenypolitika lenne az egyetlen eszközünk, hogy védjük fogyasztóinkat és hogy egészséges környezetet építsünk fel a vállalatok számára, többek között a KKV-k számára is, akik általában a gazdasági válságok legelső áldozatai. Remélem, hogy a bizottság aktívan részt vállal abban, hogy mi történik a versenypolitikában. Remélem, hogy nem sokára meghalljuk, hogy a munkájuknak mi az eredménye. Köszönöm. Köszönöm szépen. Maria Katini egy percben szintén. Köszönöm szépen. Biztos asszony, először is köszönetet mondok a jelentés készítőjének, mert kiegyensúlyozott jelentés született. A következő problémát szeretném említeni a biztos asszonynak. Persze versenypolitikára szükség van, de ezzel párhuzamosan olyan versenyt kell kialakítani, amely tényleg tisztességes. Ezért teszem fel a kérdést, hogy adott esetben elgondolkodtak -e már azon, hogyan tudnánk egy olyan jó politikát kialakítani, amely hatékonyabban tudná segíteni a kis és középvállalatokat a világpiacon. Régebben vállalkozó voltam, és meg kell, hogy állapítsam, az Európai Unióban nincsen tényleges verseny a kis és nagy vállalatok között. Másrészt pedig terveznek olyan szabályokat elfogadni, amelyek az európai piacon kívüli országokra vonatkoznának. Vannak olyan termékek, amelyeket nem kellően ellenőriznek. Szerintem, ha ezt a két szabályt jól alkalmazzuk, akkor szerencsésen léphetünk tovább. Angel Csempászki a következő hozzászóló. Köszönöm szépen. Igen, tisztelt kollégák. Gratulálni szeretnék Messerschmitt úrnak a pontos és kiegyensúlyozott jelentéshez. Külön foglalkozott a kis és középvállalatokkal, a KKV-t meg kell védeni a nagyobb vállalatok versenyétől, a KKV adja a munkahelyek 65%-át az Európai Unióban. A KKV nagy cégekkel önmagában nem tud versenyezni. Nyilvánvaló, hogy vannak gyenge pontjai ennek a jelentésnek, ezek nem esnek túl nagy súlyjal ladba. Bulgáriában adott esetben a kamatok akár 50%-osak is lehetnek. Azt hiszem ezzel foglalkoznunk kellene. A szociális dömping és a kabotás és egy olyan kérdés, amelyel foglalkoznunk kell. Köszönöm szépen. A következő hozzászóló Iván Jarovcsics. i naše gospodarstvo. Köszönöm, elnök asszony. A szabad verseny az egyik alapértéke és az alapfeltétele a mi gazdaságunknak, de a jelentés alapján egyértelművé válik, hogy azokban a szektorokban, amelyekben több Európára van szükségünk, mindenkit szolgálni fog. Miért problémás a verseny? Egységes energiapiacról beszélünk, és egységes digitális piacról beszélünk a kollégák részéről elhangzottak reagálva a Google kérdése, Google kérdése utalva, van egy egységes digitális piacunk, ez digitális szabadságot kell, hogy biztosítson Európában. Ez kellene az egyik szabadságjog legyen, és itt pedig monopól helyzet alakult ki hosszú időn keresztül hatékony intézkedéseket kell, hogy kidolgozzunk. Következő hozzászóló is utolsó egyben Zsó Ferére a KCI keretében. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tényleg jó eredmény, hogy megállapíthatjuk, hogy az eh, szabad verseny legszentebb elve lehetővé tette, hogy a gazdaság stratégiai ágazatait privatizáljuk. Mindenkinek jutott valami, most nézzük meg az eredményeket. Az áram területen a vertikális integráció a termelésben és értékesítésben, energiaszámlák a vállalatok számára és a családok számára meredeken emelkedtek és a cégek régebben ugyebár állami monopóliumok voltak, most magánmonopóliumok. Mindenhol a szolgáltató szektorban ez történt. A multik dominálnak a közlekedésben, az áruszállításban, de a személyszállításban is. Továbbra is azt látjuk, hogy a mezőgazdaságban például olyan gyakorlatokat terjesztenek, amelyek abszolút nem a versenyt erősítik. A nagy multik mindig nyernek, a kicsik pedig veszítenek a versenypolitika miatt. Köszönöm szépen, most pedig biztos asszonynak adom meg a szót. Vesztága biztos asszony, parancsoljon. Well, first of all... Mindenek előtt szeretném megköszönni a vitát. Úgy gondolom, hogy jól megmutatta, hogy az Európai Parlament képviselői nagyon elkötelezettek, amikor a szerződéseink betartásáról és a versenypolitikáról van szó. Nagyon tetszett, amit Werner Langen képviselő mondott, hiszen azt mondta, hogy a szerződés betartatása a legfontosabb. És erre én azt mondanám, hogy megvan a szerződés, és mindent megteszek annak érdekében, hogy együttműködjünk az Európai Parlamenttel, hogy vizsgáljunk ügyeket, és hogy előre jussunk olyan javaslatokkal, amelyeket többek között most hallhattunk. Másodszorban, ahogy Martin Hilve Péderzen mondta, az Európai Unió számára kulcsfontosságú a versenypolitika. Ismét megmutatkozik, hogy nagyon szorosan együtt kell működnünk a nemzeti hatóságokkal. Hiszen csak is így oldhatunk meg olyan problémákat, amelyeket nem tudunk máshogy megoldani. Vannak olyan esetek, ahol európai, vannak olyan esetek, ahol nemzeti hatóságok fellépésére van szükség. Hát vannak olyan esetek, például a nagyvállalatok, ahol a tagállamok egyedül nem nagyon tudnak lépni. A versenypolitika ereje majd megmutatkozik, hogy mennyire képes a KKV-ket támogatni. És nagyon fontos az, hogy a KKV-k erősek legyenek a piacon. A versenypolitika céljai is elég jól megmutatkoztak a jelentésben, hiszen azt is mutatja, hogy a lényeg az, hogy az embereknek lehetővé kell tenni az, hogy megfelelő módon hozzák létre vállalkozásaikat és versenyezzenek. A elmúlt bizottság vizsgálta már, hogy mik történtek az árkülönbségekkel, és szeretnénk mi is vizsgálni. A tagállamok között vannak különbségek, hiszen az államok más és más támogatási rendszert alkalmaznak. Meg kell néznünk, hogy milyen jelentések születnek itt az árkülönbségekről. Az adó, ez olyan kérdés, amely elég gyakran áll itt a viták középpontjában. Természetesen mindent megteszek, hogy a versenypolitika eszközeit felhasználjam olyan esetekben, ahol pénzügyi segítségeket látunk, amelyek nem felelnek meg a tisztességes verseny előírásainak. A verseny értékeink lényege az, hogy tisztességes legyen a verseny. Az energia tekintetében mindenképpen meg kell nyitnunk piacainkat. Végül, de nem utolsó sorban ezen a területen ismét megemlíthetném, hogy vannak tagállami kompetenciák és vannak európai kompetenciák. Nézzük meg az energiát. Például nagy különbségek vannak az atomenergia felhasználásában. A tagállamok döntenek az energia mixükről de nagyon fontos az, hogy ne legyen túlkompenzáció. Nagyon fontos az, hogy ne költsék túl az adófizetők pénzét. Egy utolsó megjegyzésem az, hogy eh, nagyon fontos az, hogy az átláthatóságért fáradozunk, és hogy a parlament is nagyon sokat fáradozik az átláthatóságért, hiszen nagyon fontos az átláthatóság, hogy mindenki lássa, mire használják az adófizetők pénzét. Az adófizetőknek pedig joga van tudni, hogy mi lesz a pénzükkel. A politikának tehát elszámoltathatónak kell lennie. A digitális piacról is szólnék, a digitális belső piacról. A bizottság ezen a téren viszonylag hamar elkészíti majd anyagait. Köszönöm szépen ezt a nagyon jó vitát, nagyon jó platform volt ez az együttműködésünk számára. Köszönöm az előadónak, az árnyék előadóknak és a képviselőknek munkáját. Hát Köszönöm szépen, most pedig az előadó kapszót még két percben. Köszönöm szépen, elnök asszony. Természetesen köszönöm a számos hozzászólást a vita során. Voltak, akik igen csak vitatkoztak velem, mások inkább csatlakoztak hozzá. Most először a ellenérvekkel indulnék. Persze a tárgyalásokon sokan nem voltak ott, emiatt nem ismerték a pontos tartalmat a jelentésnek. A két Dán kollégához fordulok, de Annyit kellett volna fáradozni, hogy ki melyik módosított terjesztette elő. A két úr egyike örül annak, hogy most eh, érvelhetek, vitatkozhatok, de igazából amiatt bosszankodom egy kicsit, hogy eh, a két úr vitakedve arra késztet engem, hogy eh, jelentést tökéletesen nem értek. Ami a politikai tartalmat illeti, a legtöbb hozzászólás barátságos volt, támogató, és igazából szerencsésnek tartották a tárgyalások menetét, ahogyan tárgyaltunk. Eznek örülök. Örülök annak is, hogy a jelentés tartalma, hát ez olyas valami, amiben nagy részt értünk, Itt felvetődött egy néhány kritikus, de egyben konstruktív pont. Nem emlékszem, hogy itt a házban olyan részletesen foglalkozott volna egy jelentés a digitális egységes piac témájával, mint ez a jelentés. Az interoperabilitása, a támogatások kérdése, stb. Ez az, amit én említek. Ez fontos a növekedés szempontjából, azért hivatkozok rá, és biztos asszony, ezen a területen számítunk kezdeményezésekre is, de más területeken is, amelyek szóba kerülnek. Itt elkötelezettségről és bizalomról van szó. Ehhez, erre is szükség van. Ilyen alapon abban bízom, hogy holnap konstruktív módon tudjuk lezárni az eddig elvégzett munkát. Persze, nem mindenki tartja kiválónak a kompromisszumot, amit elértünk, de mi készek vagyunk arra, hogy a kompromisszum alapján a civil társadalommal is együtt működjünk. Köszönöm szépen a vitát.